kerül sor. A következő napi rendi pont, egy perces felszólalások, Kérem mindenki egy percben szóljon fel. Boksor asszony. tisztelt elnök asszony tisztelt kollégák! a kulturális és oktatási bizottság alelnökeként fontosnak tartom hangsúlyozni hogy február twenty eight án adták át az amerikai filmakadémia és a világ legrangosabb filmes elismerését az oscar djat. az idei djkiosztót mi magyarok thirty four év után újra izgatottan vártuk hiszen magyar filmet is jelöltek a legjobb idegen nyelvű film kategóriában jeles lászló saófia cmű filmje meghozta a várt magyar s egyben európai sikert elnyerte az aranyszobrot. az alkotás számos jelentős djjal büszkélkedhet már a cannes i filmfesztivál nagydját a golden globe djat és egy nappal az oscar átadás előtt az independent spirit awards djat is elnyerte a legjobb külföldi filmnek járó kategóriában az elmúlt évek magyar filmes sikereit koronázta meg ez az oscar dj ami egyben az európai filmkultúrát is gazdagtja. az eu és az európai parlamentnek kiemelten fontos támogatni az európai alkotásokat és egyben ez az európai filmsiker a magyarok és európa egységes sikere. köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen. Kapiszor Luis asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hepatitis egy olyan betegség, amely 14 millió európai illetőt keseríti meg, de ők azok, akikről tudunk. Nagyon sokakról nem tudunk, hogy ez a betegségben szenvednek, és ez a betegség szexuális úton vérrel, illetve anyáról magzatra termel, terjed. Gyakran májrák betegségekkel függ össze E, fontos, hogy olyan technológiákat dolgozunk ki, amely a megelőzést és a koordinált e, e, kezelést elősegíti. Mint önök is tudják, ismeretes a pillanatban, hogy van egy újító gyógyszer, amely képes ezt a betegséget az esetek 27%-ában, azonban Spanyolország esetében költségvetési problémák vannak a gyógyszergyártás terén. Jó lehet, arra kérném a bizottságot, hogy a hepatitis ennek a pusztító betegségnek a a felszámolására tegyen lépéseket. Köszönöm, Pracol az úr. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Ebben a házban az elkövetkezendő időben egyre inkább egyre többet fogunk majd foglalkozni a Volkswagen botrányal, és sőt még egy, küldött, egy bizottságot is fogunk alkotni. Azt mondják ugye, hogy ez a botrány egyszerű, de én úgy gondolom, hogy igen komplikált, hiszen a, az ICCT nemzetközi tanács tanácsot figyelmeztette erre a problémára az amerikai hatóságok több, több, többsége, és úgy tűnik, hogy más autók vannak hasonló problémák, a Citroen, az Opel és a Fiat vállalatnál is van. Ezek közül kettő, az Opel és a Fiat ugyanakkor amerikai autógyártó koncernek tagja. Ezért szeretném felhívni a figyelmet erre az egészre, hogy Tudjuk, hogy azért nem egyetlen egy autógyártóról van most szó, hanem egy gazdasági háborúról, amelyet az Egyesült Államok az európai autógyártó cégek ellen folytat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hárkin asszonyé a szó. Kaptam Carmel Negától egy, egy West Corkin szigeti tanártól ma egy e-mailt, Leros szigetén menekülteknél dolgozik, menekültekkel dolgozik önkéntesként. Nincs megfelelő hulladékfeldolgozás, nincs megfelelő e, élelmiszerellátás, az összes lehetőségüket kimelítették már, és kár, mert iszonyúan sokkolja az, hogy ezek a menekültek még a legalapvetőbb higiéniai feladatokat sem, higiéniai feltételeket sem kapják meg, ezért nagyon fontos, hogy tegyünk ez ellen valamit, hiszen úgy látjuk, hogy sem, úgy, egyelőre úgy tűnik, hogy semmiféle elhatározottság nincs ebben a tér, területen. Én úgy valószínű, hogy 126 ezer menekült lesz Görögországban csak ebben a hónapban, és ezért nagyon fontos, hogy a vezetőink találjanak erre megoldást, mert hogyha nem teszik meg azt, akkor nem csak a menekültek fognak szenvedni, hanem az egész Európai Unió is. Madame Silva Rodriguez. Köszönjük, Silva Rodriguez asszony. Az Köszönöm szépen, elnök asszony. A halászati és mezőgazdasági ágazatok megszenvedik a közös agrárpolitikát és a közös halászati politikát a harmadik országok rosszul felcímkézett termékei, amelyek semmilyen szabályozásnak nem felelnek meg, a mezőgazdasági piacok szabályozatlansága problémákat okoz, ezen kívül leszorítja a mezőgazdasági termékek árát, és ezzel elnyújtja a szektor sújtó válságot. Az Európai Uniónak erre reagálnia kell, módosítani kell a közös agrárpolitikát és a halászati politikát. Így tudjuk csak megvédeni a halászokat és a gazdákat. Enélkül az Európai Uniónak nincs jövője. Mindenképpen meg kell változtatni ezeket a politikákat. Maragall. Köszönöm, Maragall úr. Ma ismét eh, sor került a menekült ügy megvitatására a törökországi tárgyalásokkal kapcsolatban nem tudtunk semmiféle új megállapodást elérni. Az erőszakos cselekmények elítélése mellett, ide fel a PKK cselekményet, és Európa tud-e bármi más is tenni a Törökországban fogadhatott és éhezésre ítélt kurd hadifoglyok panaszait hallja Európa, képes Európa arra, hogy a folyamatos menekült beáramlással Lesbos-szigeti tömegekkel boldoguljon, a balkáni helyzetről nem is beszélve, hogy lehet az, hogy az Európai Unió Törökországot támogatja, és egy tagállamot, Görögországot büntet, mert oda be tudnak lépni menekültek, de nem tudnak onnan tovább menni. Hol, itt, hol van itt Európa pontosan? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor úrnak adom meg a szót. Hagyj vessek föl egy kérdést, amely a válaszi már függ össze egy olyan ügyről van szó, ami nem arra szó, hogy az Európai Unió jó vagy jó, rossz, egy ez az új átkelőhely, amiről beszélnek, a környezetszennyezéshez fog hozzájárulni Farökben a kormány fölveheti a küzdelmet az itt élő emberekkel, de biztos, hogy rövidebbet fogja húzni. Nem csak a saját választókörzetben, a saját otthonomisról van szó, és küzdeni fogunk ezen átkerülő helyjel ellen. Um, thank you. Madame Bilde. Köszönöm, Bilde asszony. Merci, Madame la Présidente Köszönöm, elnök asszony. 800-an 800 bálnát ölnek meg minden évben a Feröer szigeteken, és mindig sokkal többet mészárolnak le, mint amennyire szüksége van a helyi népességnek. A bálnahús fogyasztása az emberi egészségre is káros lehet, ugyanis toxinokat tartalmaz. még ha a Feröer-szigetek jogilag függetlenek is Dániától, és tiszteletben kell tartani a hagyományaikat és a táplálkozási szokásaikat, akkor is tenni kellene valamit, és jobban szabályozni ezt, hiszen ez az egészségre is káros, és meglehetősen megvetendő gyakorlat is. Ezeket az állatokat kegyetlenül lemészárolják. Erre reagálni kell, be kell fejezni a mészárlásukat. Köszönöm. Thank you. Mr. Mato. Köszönöm. szépen. Nemrég Caracasban meghalt egy kamasz, rettentes ügy ez, és biztosan sok olyan van, amiről nem is tudunk. Nagyon nehéz körülmények között élnek a venezuelaiak. Drámai a helyzet, olyan humanitárius válsággal nézünk szemben, amely nem tartható fenn, és nem maradhatunk tétlenek hiszen megérdemlik segítségünket azok a személyek, akiket érint ez az ügy, de említhetném azokat is, akik igazságtalanul börtönben vannak, politikusok, André González és eh, mások, akiket eh, lezártak, mindannyian valódi politikai eh, rabok, szégyen, hogy vannak ebben a parlamentben olyan személyek, akik nem ismerik el ezt a helyzet, ugyanakkor másokat viszont politikai fogvatartottnak tekintenek, jól lehet az ETA terrorszervezettel működött együtt, és ünnepelték, amikor kiszabadult úgy gondolom, hogy, hogy a törvénynek érvényesülnie kellene itt is. Köszönöm szépen, Pikula Urászó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az termelés az, elő, az elmúlt száz évben megtizedezett, meg, megtízszerezedett, és ez az emberi tevékenység eredménye elsősorban, viszont a határok hiányában nem csak a szennyező területén szaporodik a szemét, hanem mindenhol máshol is. Horvát tengerparton rengeteg szemét landol a szomszédos Atlanti óceán, óceán határos országokból, és a tengeri hulladék a partjaink mentén már társadalmi, gazdasági és mindenféle más következménnyel jár, hiszen a turizmus eredményességét károsítja. Májelet területén is szükség van most már arra, hogy együttműködjünk a szomszédos országokkal annak érdekében, hogy 2020-ra egy tisztább tengerünk legyen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, egy nagyon fontos megállapodásra szeretném fölhívni a figyelmet. Az európai intézmények jogalkotásuk során nagyon szigorúan kell, hogy megnézzék, hogy milyen hatása van a jogszabályoknak, hiszen időnként bizonyos testületeknek a hatékony működését akadályozunk meg a jogszabályainkkal, és ezzel az európai gazdaságnak ártunk. Ez a helyzet akkor is, amikor a kiküldött dolgozókról szóló irányelvet próbáljuk felülvizsgálni, hiszen az Európai Bizottság nagyon is tudatában van annak, hogy a 2014-es számú irányelv most végrehajtásra kerül, viszont a tagállamok nagyon nagy része megkérte a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban ne vezessen be új jogszabályokat. És hogy a végrehajtó, végrehajtó intézkedések megvalósuljanak. Köszönöm már, Gropini asszony a szó. Köszönöm szépen biztos, kedves kollégák, elnök asszony, a KKV-k támogatását nem szabad, hogy csak jelszóként emlegessük. A harmadik országok piacára való bejutásokat biztosítani kell. A globális növekedés 90% az Európai Unión belül vagy kívül fog keletkezni a szakértők éveslése szerint, és a KKV-k ennek a növekedésnek a 60%-át teremtik meg. Ezért fontos lenne olyan folyamatot indítani, amely lehetővé teszi, segíti a KKV-knek azt, hogy nemzetközi szintre terjesztik ki a tevékenységüket. A TTIP és a kínai megállapodások fényében ez különösen fontos, és figyelembe kell venni azt a lehetőséget, hogy a kkv is ezen két piacon megjelenhessenek, és abban is segíteni kell nekik, hogy tevékenységeket nemzetközi szintre terjeszték ki, méltányos külpiaci versenyben. Ha ezt nem teszik lehetővé, akkor a KKV-k szenvedni fognak, a is képességük sérülni fog a külső piacokon. Ennek Kelly úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az mai egypercesem biztonsági kérdésekkel foglalkozik. a gázszolgáltatásról figyelembe véve a kap 21 eredményeit. A, nyilván a megújuló energiaforrásokra kell támaszkodni egyre inkább, de a háttérben mindig is ott lesz b a földgáz. Távol-keleten, Ausztráliában, USA-ban ismerjük a helyzetet a bizottság javaslata, hogy energiatermeleket hozunk létre Európában, teljesen értelmes, és remélem, hogy különösen az usa érkező gáz szállítmányok fogadása megfelelő kikötők megépítésére kerül sor, és jó lenne, hogyha egész Európában erre vonatkozó PCI-ok -ok Eh, elkészülnének. Köszönöm, hogy az elnök eh, Mortasszonynak adom már a szót. I wish to draw attention. Szeretném felhívni a figyelmet a menekültek eh, sanyarú helyzetére. Összetákolt táborokban tengődnek az Európai Unióban és az Unió határain. Ki vannak téve az elemeknek, az olyan táborokban, mint Calais vagy Dünkerk, és alig kapnak támogatást az, hogy túléljék valahogy a telet. És ez közvetlenül megsérti az európai jogokat, amelyekre az Európai Unió is épült. Nagyon sok gyermek nem fér hozzá a legalapvetőbb olyan szükségletekhez, mint az egészségügyi ellátás vagy az oktatás. Itt valamit tennünk kell, humanitárius válasz helyett eddig rendőrségi erőszakot, kilakoltatást láttunk csak mostanáig. Azok, akik a szörnyű szíriai helyzet erről menekültek el, és veszélyes úton nyújtottak el idáig, most kegyetlen bánásmódban részesülnek az európaiak által. Saját szemünkkel kell látnunk ezeket a táborokat, és beszélni ezekkel a menekültekkel, ahogy én is megtettem, így érthetjük csak meg a helyzetüket. Turukan úr. Mulțumesc, doamnă președinte. În contextul economic și comercial actual... Köszönöm, elnök asszony. A jelenlegi gazdasági kontextusban az európai és a tagállami intézményeknek koordinált és hatékony módon kell fellépniük. Nem másról beszélek, mint a a birkahús eh, előállítókról. Eh, az Európai Unióban nemzetközi szinten eh, növekszik ez az ágazat, a globális deficit azonban 20%-os a besések szerint, ezért van szükség ambiciózus és eredményes intézkedésekre a birkahús, pontosabban a juhtenyésztés fejlesztésre, különösen országban, ahol hiányok vannak. Romániának van a legnagyobb potenciálja a jutenyésztés fejlesztése terén, és szeretném kérni az Európai Bizottságot arra, hogy következetes módon támogasson minden országot, ideértve Romániát is, abban, hogy fejleszteni tudják a, a ennek a jutenyésztési potenciálnak a kihasználására. Elnök, köszönöm.

országokon el szeretnék zárni az útvonalat, szeretnék, hogyha kevesebben jönnének. Viszont Törökországnak ez nem érdeke, mert hogyha a balkáni útvonalat elzárják, akkor az európai Uniótól Erdogánnak nem fognak majd milliárdok folyni, és a, nem fogják tudni folytatni az emberi jogok elnyomását és az újságok bezárását. Törökország nem a menekült válság megoldása, nem is lehet az. Bírálni kell Törökországot, tárgyalni kell Törökországgal, de nem szabad, hogy rajtuk múljon a menekült válság megoldása. Viegas úr. As leis do mercado, a volatilidade dos preços agrícolas e dos a mezőgazdasági árak ingadozása jelenleg veszélyezteti a mezőgazdasági tevékenységet. És ez túlmutat a gazdaságon és a kereskedelmen. Nagyon sokan mennek csődbe, és szorulnak aztán sürgős segítségnyújtásra. A gazdaság és a piac törvényei egyszerűen így működnek árgaranciákra és állami segítségnyújtásra van szükség. A múltban láthattuk, hogy a pénzügyi eszközökön nem tették lehetővé számukra, hogy fellépjenek a kockázatok ellen. Csak a kereslet állami irányítása segíthet a kis családi gazdaságoknak a hatékony termelésben, hogy a környezetet is tiszteletben tudjuk tartani. Tott asszonyé a Köszönöm szépen a szót. Örülök neki, hogy az országjelentések során Szlovénia statisztikai adatai sokkal jobban néznek ki. Sajnos a polgárok nem érzik még ezt a javulást. Tehát a statisztikák nem tükrözik megfelelőképpen a valós helyzetet. A strukturális problémák továbbra is súlyosak, az egészségügyi rendszer további reformokra szorul, és a közép a társadalom nagy rétegeit tehermentesíteni kell. A szükséges reformokat elindították, de nem haladnak a megfelelő sebességgel. A bankok tőkeemelését elértük, ugyanakkor a bankok még mindig nem működnek megfelelőképpen. A menekült válság nem használható fel a reformok akadályozásának ügye, ürügyeként, nem lehet, hogy a politikusok csak a saját helyzetükre koncentráljanak. Szlovéniát ne felejtsék el, hölgyeim és uraim. Um, Köszönöm. Nos, mi az előnye, a hátránya a brit gazdálkodók számára az EU tagságnak? az egy mezőgazdasági tanácsadói cég megrítése szerint jelen állapotában a gazdálkodók csak 10 százaléka jön meg a jelenlegi formájában van EU-s támogatás, úgyhogy a jelenlegi közös agrárpolitikai támogatások az a brit E, e, mezőgazdasági e, vállalkozói forrásoknak. Ez azt jelenti, hogy a brit kilépés az jelentős ugrás lenne a sötétbe. A brit mezőgazdaság nagy mértékben függ attól, hogy az egységes Európai Uniós belső piachoz hozzáférjen a termék eladására. A brit export majdnem kétharmada az EU-ba megy, hogyha az EU-ból kilépne eh, az Egyesült Királyság, akkor 11-14 százalékos vámtarifákkal tudna csak eh, bejutni a brit termék az európai piacra, azért a gazdálkodóknak eh, a bemaradás mellett kellene szavazniuk. Köszönöm, Maria Szúrnak adom meg a szót. Elnök asszony, a görögországi válság Eh, eh, a Lépas emlékezteti már, a, meg, a 40 ezer menekült eh, reket meg Görögországban, de ez hónapvégre százezerre nőhet. Törökország mint a támogatná a, a, az embercsempészeket és alig csak 400 eh, menekült léphetett az Európai Unióba. Eh, gyakorlatilag az a menekültek számára a poklot jelenti. Eh, a, ugyanakkor gondolom az az elképzelés, hogy Görögország lépje ki Schengenből, és ettől kezdve ne Görögországból jöjjenek menekültek, nem lesz az vonzóatól kezdve, hanem Bulgáriába. Ugye Görögország ilyen pillanatban Schengeni utalokmányokat ad a bevándorlóknak, a migránsoknak, menekülteknek. Ugyanakkor Macedónia volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, nem engedi be a menekülteket. Sógor úr! nem okozott nagy meglepetést hogy vannak olyan demokratikusan megválasztott képviselők itt ebben a parlamentben is akik szerint országukban nem is léteznek nemzeti kisebbségek aki pedig beszélni merészel a helyzetükről és felhvja a figyelmet a jogsérelmekre az támadást intéz egy tagállam ellen. sokkal szomorúbb azonban hogy vannak olyan tagpártjai a legnagyobb képviselőcsoportoknak ebben a házban amelyeknek az álláspontja nem sokban tér el ezektől az egyébként általuk is szélsőségesnek minőstett szervezetekétől. szeretném hinni hogy az unióról szóló szerződés második cikke mely szerint az unió az emberi jogok ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartásán alapul továbbra is érvényes. vannak olyan tagállamok amelyek megsértik ezt a rendelkezést. a bizottságnak nem csak a makrogazdasági előirányzatok teljestését vagy az élelmiszerbiztonsági előrások betartását hanem az alapvető jogok érvényesülését is figyelemmel kell követni az unióban. a problémákról való beszéd pedig a demokrácia alapvető lételeme nem lehetnek tabutémák vagy kényelmetlen kérdések amelyeket egyesek a szőnyeg alá söpörnének. köszönöm vigyázz európa mert a történelem képes megismételni önmagát és köztünk emberek között pedig mindig lesznek olyanok akik a vezetői szerepet nem szolgálatnak értelmezik hanem a hatalom mániásává válnak és mindent megtesznek azért hogy bár demokratikus körülmények közt nyerték el a felhatalmazást de kontrollálják megakadályozzák a demokratikus intézmények működését és ezek a politikai vezetők hihetetlen jól tudnak megélni a káoszból és most hogy európában valóban sok tekintetben intézményi válság van az európai tanácsban a miniszterelnökök képtelenek megegyezni egymással magyarország miniszterelnöke úgy jön haza büszkén hogy megakasztott egy egy folyamatot hogy közben ma már nem tud törvényesen működni a nemzeti választási iroda a népszavazásokat lebonyoltó intézmény sem. múlt héten néhány verőember a kormány megbzásából kopasz kigyúrt emberek skinhead külsővel megakadályozták hogy az ellenzék politikai kérdéssel egy népszavazási kérdéssel forduljon a társadalomhoz. itt tartunk káosz magyarországon pedig őrjöngő hatalommánia. Mr. Arnott. Following January's debate on... A az Indiában börtönbe vetett britekről szóló vita után azt tudjuk mondani, hogy nem hallgatták meg a kiváltásuk, szabadon kérelmét, pedig a vállalatokat kellene felelőssé tenni hibákért, nem ezeket az embereket, akik eh, egyszerűen rossz helyen voltak eh, éppen rossz időpontban. Ezek az emberek nagyon fontos eh, védelmi feladatokat vállalat, vált, láttak el, de, de véletlenül itt ebben a szerepben követtek el hibákat, és én csak tisztelni tudom az indiai kormány harcát a fegyverkereskedelem ellen, de sajnos ebben az esetben ö, helytelenül tartóztatták le ezeket az embereket, úgyhogy felszólítom az indiai kormányt arra, hogy azonnal bocsássa szabadon ezeket az állam, brit állampolgárokat. Köszönöm, Szedovszki úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, a görög-macedon határon kialakult helyzet kibírhatatlan, tarthatatlan. Nem meglepő ez, mivel Görögország még mindig nem kezdte el a bevándorlók megérkezés utáni azonnal ellenőrzését. Ez kellene pedig, hogy megtörténjen, de sajnos a valóságban ez nincs így. Ezért történhet meg, hogy emberek ezrei gyűltek most össze a macedón-görög határ mentén. És ugye Macedónia az egyik Európába vezető tranzitország. Nem szabad ezt tétlenül néznünk a határainkat nem kezeljük, nem őrizzük megfelelőképpen, és ez lehetővé teszi veszélyes elemeknek is azt, hogy az Európai Unióba bejussanak. Ezt az áramlatot meg kell állítanunk. Köszönöm mindenkinek azt, hogy még mindig jelen van velünk a tolmácsoknak, és köszönöm a munkáját. Pavel úr! Utilizarea cu succes a fondurilor europene reprezintă pentru multe comunități din țara mea, în special cele din mediul rural, poate singura șansă la dezvoltare sau singura șansă pentru. Az európai forrásokhoz való hozzáférés az egyetlen lehetőség e, sok közösség számára e, hazámban, e, hogy boldoguljanak. Figyelembe kell vennünk azt, hogy milyen valós helyzetben élnek ezek a közösségek. Együtt kell kérnünk a román kormányt arra, hogy sürgős intézkedéseket hozzon, hogy a vidéki közösségek hozzájussanak az európai eh, alapokhoz. Eh, egyszerűsített eljárásokra van szükség, és eh, olyan dokumentumok, amelyeket be tudnak nyújtani. Ezt egyszerűen meg lehet csinálni a helyi választások után idén. Az összes helyi polgármesternek és testületnek erre kell koncentrálnia, nem szabad még egy évet elvesztegetnünk, ezekhez a forrásokhoz hozzá kell férnünk, erre szükségünk van. Köszönöm szépen, és a hölgyeknek pedig minden jót kívánok. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, az európai acélipar a nagy energiaárak és a kibocsátás kereskedelem eredménye, különösen az szén elszivárogtatás eredménye miatt rendkívül rossz helyzetben van. A szubvenciók az USA-ban kétszer olyan magasak, mint nálunk, és ugyanakkor sikerült nekik a kibocsátásukat csökkenteni. Én úgy gondolom, hogy a mi ETS-ünk csak a Kína kínaiak előnyére válik. A, a, az államilag irányított tervgazdaság Kínában sokkal kevesebb exportnyomás alá, alá kerül. A, az Egyesült Államok Kína ellen ö, intézkedéseket hozott, az egy Európai Unió antidömping ellenes intézkedéseket tervez, de az ETS intézkedései annak e, az európai acélipar versenyképességét akadályozzák, ezért ezen a helyzeten változtatni kell.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 lezárt határokkal, több százezer menekültel, elszegényedett falvakkal. Nem lehet az, hogy kis nemzeti sérelmek miatt egymást vádoljuk és a fasizmus útjára lépünk. Az Európai Unió csak szavakban létezik. Úgy gondolom, hogy Görögország a menekült ügyben nem tudja fölvállalni, önök szerint Görögország föl tudja vállalni egész Európa felelősségét. Gondolják, hogy ugye az, az, az egyetlen megoldás az a menekültek számára biztosított jogszerű belépés. La chasse avec des galgos, c'est une... A galgó kutyák kapcsolatban egy elfogadhatatlan hagyomány él Spanyolországban. Több ezer vadász vesz részt ebben a barbáris állatkínzó gyakorlatban. Ezeket az állatokat éheztetik, élve elégetik, és a gazdák valósága felakasztják ezeket az állatokat, láncon tartják őket. Valódi pokol ez az állatok számára, és sokan végül állatmenhelyeken kötnek ki. Ez egy elfogadhatatlan helyzet, és mi már korábban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, de mindenképpen eh, fényt kell deríteni eh, erre a témára. Az agarak helyzetére fel kell hívni a fiatalok figyelmét, és eh, ki kell állni az ő védelmük mellett. Hiszen az a parlament is megszavazta már az állatvédelmet. Ez valójában egy atrocitás ezek ellen az állatok ellen. Okay. Korvin Mike képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány hónappal ezelőtt itt ebben a teremben mondtam azt, hogy Schulz úr a felelős a franciaországi nemzeti front megerősödésért. Az emberek ezért kinevettek engem akkor, de Grof úr, az Egyesült Királyság igazságügyi minisztere, szintén kimondta azt, hogy ki a felelős az európai nacionalizmus erősödéséért. Nem tanítjuk meg a megfelelő etikát a polgároknak, nem tudjuk azt sem, hogy minden hatásra van egy ellenhatás. Az Európai Uniót ez fogja majd végül romba dönteni. Köszönöm. Köszönjük szépen! Ezzel lezárult az egyperces hozzászólások listája. Van egy bejelenteni valom. Gianluca Bonnano a parlamenti mentesség iránti kérelmet nyújtott be bűnügyi eljárás miatt, amelyet a bolzanói törvény